a fenntartható és tisztességesen gyártott termékekkel úgy gondolom, hogy tovább tudjuk vinni ezt a vitát. Köszönöm. Thank you, Ms. Delange. Köszönöm szépen. Delange asszonynak ezzel tulajdonképpen végére is értünk ennek a kérdéskörnek. Köszönöm a hozzászólóknak. A következő napi rendi pontunk az egyperces hozzászólások. I will call is... Az első Köszönöm szépen, elnök úr. Osvaldo párja üzenetét kell átadjam, aki Zaharov díjas. Tisztelt kollégák, kolléganők! Gombász népe több békét kér, nem akar erőszakot, félelmet és gyűlöletet, kiegyezést és megbékélést akar készek vagyunk arra, hogy tovább lépjünk, hogy fejlődjünk. Azokra a változásokra, amelyekre várunk, már tulajdonképpen a, a kubaiak szívében és lelkében mind élnek. Az elnök kérdi, hogy minden csatornán megfelel-e a tormácsolás. Kérjük, hogy kicsit lassabban, és újra kezdje meg az előadó a hozzászólást. Nos, hölgyeim és uraim, Zaharov díjas kubai politikus üzenetét adom át önöknek. Új utat szeretnének indítani az országban, amely gyűlölet, félelem és erőszak nélkül zajlik. A változások, amelyekre már erősen szükség van, az kubaiak szívében és lelkében régen mélyen élnek. De a polgári jogok, az emberi jogok is olyan terület, amelyeket Kubában be kell tartani. Szabad választásokra van szükség, véleményszabadságra, gyülekezési szabadságra, részvételre a gazdasági, kulturális életben. A változások jogokat jelentenek, amelyek még nincsenek Kubában. Sok, sok mindenkit üldöznek, még pontosan azért, mert a kubaiaknak jogokat követelnek, ezért őket börtönbe zárják. A szolidaritás a kubai néppel nagyon fontos Európa számára is. Ezt az álláspontot fel kell tartani. Tudnunk kell, hogy a kubai kormány a változásokat elindította, azokat, amelyeket már mindenki akar. Sok polgári kezdeményezés van Kubában, amelyek reményt keltenek. Ezeket a kezdeményezéseket támogatni kell. Tartsák magukat következetesen a közös álláspont, hogy egységes álláspont alakulhasson ki Európában. Köszönöm. Mrs. Flash. Köszönöm. Köszönöm, Benová asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Az emberi jogok tiszteletbe tartása ugyanolyan fontos, mint az erőszak elleni harc. Azok, akik nem ak teda predseda vlády členského štátu európskej únie hovorí na verejnom hogyha az EU valamelyik képvis, parlamentjének valamelyik képviselője Hitlerrel kapcsolatosan viccelődik a nyilvánosság előtt, és ezt valamilyen kontextusba helyezi el, az ilyenfajta beszédet el kell utasítani, mert ez nem történhet meg civilizált társadalomban, nem lehet ilyen vezető. Úgyhogy szeretném elmondani Berlusconi úrnak, hogy a buta tréfái vagy azt mutatják, hogy megőrült, vagy pedig azt, hogy a demokratikus embereket, népeket nem tartja tiszteletbe. Köszönöm, Alfánó asszonyi, a szó egy percben. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, a nap egy nagy napilap megjelentetett egy nyilatkozatot, volt mafiás polgármestertől, hogy a berlusconi azonos családhoz tartoznak, tehát gyakorlatilag azt mondták, hogy mafiahoz tartoznak. Ez egy olyan információ, ami akkor jelenik meg, amikor Borsellino és más bírókat is lemészároltak. Az miniszterelnöknek a pártja, amit Delutri úrral hoztak együtt, el is ítélték maffiával való kapcsolatok miatt megölte a kamora az egyik polgármestert is, és azt nem csak ismételhetjük, hogy mindenképpen megfelelő vizsgálatot kell tartani a mafiával kapcsolatban uniós szinten, és nem szabad félni ettől a problémától, illetve hogy ezzel ellen küzdjünk. Ez nem csak egy országot érint, hanem világ probléma. Tremopulos úr, egy percben. Köszönöm szépen. Tudják, kedves kollégák, hogy nagyon fontosak a zöld területek a városi környezetben. A szakértők azt mondják, hogy körülbelül lakosonként átlagosan 10 négyzetméter kellene. Sajnos a nagy görög városokban már szinte megfulladnak az emberek, mert ennek a százalékos aránynak csak 30-35 százaléka van meg, tehát több zöld területet kellene létrehozni. Van egy egyszerű megoldás, mégpedig az, hogyha a közterületeket beültetnék, mint a régi laktanyákat, amelyek most a város központjában vannak, vagy a régi aténi repülőteret lehetne beültetni növényzettel a görög kormány memorandumának 28. oldalán ezt az IMF-nek, IMF-nek készítették. Ebben azt olvashatjuk, hogy a köz adósságot, az állami adósságot kell csökkenteni, de hogyha a pénzeket jól használnák fel, akkor más lenne a helyzet. A városi környezetet illető európai környezetvédelmi elhatározások csak papíron vannak meg. A kérdésem az, hogy mit szólnak ehhez az európai intézmények. Please. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A lengyel közvélemény rendkívül aggódik. Aggódik amiatt, ami a lengyel elnök Smolenski repülőgép balesetének vizsgálatának eredményével kapcsolatos. Nem adnak át Smolenskből dokumentumokat Lengyelországnak. Rendkívüli késedelmek vannak. Az orosz fél az időre játszik. Ez elfogadhatatlan. Úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogyha nemzetközi vizsgálatokat indítanánk el annak érdekében, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament befolyásolhassa a vizsgálatok és a nyomozás felgyorsítását. Nyomást kell gyakorolni az orosz, orosz félre. Attól félek, hogy enélkül az Európai Parlament és az Európai Unió nyomása nélkül ez a kérdés soha nem fog tisztázódni. Köszönöm szépen. Ferrére úrnak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzügyi spekuláció által okozott zűrzavar után, a pénzügyi piacok a gondjai után most a, az Európai Bizottság is megerősítette a monetáris politikát. Minden gyakorlatilag ugyanúgy megy tovább, a spekuláció is folytatódik, a főbb eszközei a derivált, tehát a vásárlagos termékek és egyéb ilyen opciós termékek is továbbiakban is működnek. A, az adóparadicsomok is tovább működnek. Senki nem beszél ezekről, mi hallgatás van ezekkel kapcsolatban, és Mindez úgy, hogy közben a dolgozók szenvedik el ennek a kárait. Egy előre menekülést alkalmaz az Európai Unió egy olyan válság ügyében, amiben részt vett. Ezt látjuk Görögországban, Portugáliában, Franciaországban a népek tiltakoznak ezzel ellen, a, amit az Európai Unió akar rájuk kényszeríteni. Következő hozzászóló Báton úr aki az első olyan politikus, aki párt színeiben, párt színeit, pártjának színeit viseli. Úgy tűnik, hogy Nick Clegg, miniszterelnök helyettes hamarosan begyújtja a, egy új európai emberjogi eljárást a börtönben arra uralkodó helyzetek, helyzet miatt. David Cameron azt mondta, hogy sajnálatos lenne, hogyha teljes mértékben megváltozna a helyzet. Nem magyarázta el, hogy a tilalom miért e, elfogadhatóbb, és például egy erőszak, nem erőszakot elkövető esetében a bűncselekmények áldozatainak, és akik a, elítéltek, azoknak is joguk lenne szavazni. Ez mindenképpen egy sajnálatos dolog. Az ilyen típusú törvényeket el kell utasítani. Right, depending on who's leader. Attól függ, hogy ki a vezető természetesen. A következő előadó, Molzer úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, a határon átnyúló közép-európai, adriai régióról szeretnék szólni. Ez öm, ö, Kenten is ennek része, Velencével együtt. Európai sokrétűséget és a súlyos történelmi ellentmondások leküzdését bizonyítja. Békés egymás mellett élés, a német, or, német és szlovén kisebbségek együttélésével Kentenben. A békés együtt élés és működés azonban veszélybe kerül akkor, amikor a Horvátországgal kapcsolatos határ kérdés népszavazásáról van szó. Bár Délkenten Dél-Karintia abszolút demokratikus szavazás révén a 20-as évek elején Ausztria mellett szavazott akkor az osztrák szerződés aláírójává vált. A nemzetközi joggal ellentétes ez az új népszavazási kísérlet, és nem tekinthető pozitív fejleménynek. Köszönöm. Köszönöm. Ni- Nicholas Q úr a következő. Köszönöm. Önök úr, szeretnék jelezni egy nagyon fontos problémát Romániával kapcsolatosan, ami az összes EU tagállamban megjelenik, és ez súlyos helyzet, a kis és közép vállalatokat veszélyes helyzetbe hozza, főként a válság körülményei között. A vállalatok 8-10 százaléka, amelyek európai finanszírozásban részesültek, feladja a tervét, terveit, mert nem tudják igénybe venni ezt a finanszírozást. Ez nagyon nagy kár. Az EU-nak és a tagállamoknak azonosítania kell új támogatási intézkedéseket a KKV számára, mert az EU munkavállalainak 70%-a a a kkv által van alkalmazva. Stika asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen, hamarosan megkezdődik a ö, több éves ö, költségvetés 2007-2013-as félidős értékelése, és ö, konkrét megoldásokat kell, hogy adjon a gazdasági válság következményére. Ugyanakkor hatályba lép a ö, Lisszaboni szerződésnek a következménye, és a 2020-as ágenda további lehetőségeket ad a jelenlegi pénzügyi keretekre. Én azt kérem a bizottságtól, hogy tanúsítson rugalmasságot és reaktivitást, például amikor egy tagállam kéri, hogy az operatív programok vagy a stratégiai nemzeti eh, referencia keretek felülvizsgálatra kerüljenek. A jelenlegi gazdasági válság bizonyos változásokat eh, eh, indokolhat, éppen azért, hogy megfelelően finanszírozásra kerüljenek a prioritást élvező területek. Fontos a prioritást támogatni az energetika területén, a közlekedést, illetve a mezőgazdaságot, illetve a közlekedés nagyon fontos a vidéki területen, ez segíthet a munkahelyteremtésben is. Elnök, köszönöm szépen. Pahanova asszony következik. Mr. President, Mr. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A figyelmüket szeretném egy olyan esetre irányítani, amely egy bolgár állampolgár emberi jogainak súlyos megsértését jeleni. Mairo Elmakuzi gyógyszer, gyógyszerészeti hallgató, és azzal vádolták, hogy részt vett egy összeesküvésben. Rossz időkben, pontosan azokban az időkben bizonyíthatóan Mário otthon volt, illetve a helyi közértben is vásárolt, amelyet a CCTV kamerái is felvettek. Ennek ellenére 70 napra vizsgálati fogságba, illetve börtönbe zárták, és ez alatt az idő alatt nem vizsgálta meg a bizonyíték erejű CCTV kamera felvételt a rendőrség. Úgy gondolom, hogy ez az emberi jogok megsértésének példátlan alkalma volt, ami rutinszerű gyakorlat Bulgáriában. Úgy gondolom, hogy ez a fogvatartás tűrhetetlen, nem igazolható, és úgy gondolom, hogy a belügyminisztérium átláthatóbb kell, hogy legyen. Grez asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, 70 éve történt, 70 napja történt már az, hogy éjségsztrájkot folytatnak Csillében, ennek célja a közjogok biztosítása. A parlament már megvédte a nemzetközi egyezményeket a státuszt illetően, vagyis a benszülött népeknek, ősonos népeknek is joguk van arra, hogy a területeket megtartsák, amelyeket már ősidők óta birtokolnak. Ezt sajnos Csillében nem alkalmaz, alkalmazzák, és a Mapuche lakosság ellen amely egyébként 5%-át teszi ki a lakosságnak, nem érvényesítik ezeket az elveket. Csillének el kellene ismernie az említett népcsoport jogait és elfogadni a követeléseit. Itt az EP-ben és az ENSZ-ben és az összes nemzetközi szervezetben azért harcolunk, hogy a az őshonos lakosság jogait tartsák tiszteletbe. Kérdezem elnök úr, hogy mit szándékozik tenni etéren. Köszönöm. Portás úr következik. Brigád prezident. Folyázó... Elnök úr. Két évvel ezelőtt láttuk már, hogy a Lehman Brothers összeomlott. A tőzsdék összeomlottak, és mindez a gazdasági és szociális válsághoz vezetett, amivel a mai napig foglalkoznunk kell. Szükség van végre arra, hogy mérleget vonjunk. Az Európai Unió úgy tűnik, hogy nem tud engedni azokból az intézkedésekből, amelyeket javasolt, és csak nagyon-nagyon lassan próbál igazságos is lenni azokkal szemben, akik elszenvedték a válságot. Épp ezekben a parlamentekben próbál a parlament olyan intézkedéseket elfogadni, amely a pénzügyi rendszer felügyeletére vonatkozik. De csak kilenc év múlva kell majd a bankoknak a saját tőke követelményeknek eleget tenni, ezek újak lennének. Úgy gondolom, hogy végre a, spekulatív, a spekulációs tőkével szemben harcot kell felvennünk. Be kell vezetni a pénzügyi tranzakciós adót. Abszolút szükség van erre. Abszolút fontos az, hogy ezt megtegyük. Ez valóban az európai harc része. Thank you. Mr. Begali is not in his chair. Begali úr nincsen a helyén. Morvai asszony

károsodott a legutóbbi időjárási hatások alatt, a tüzek alatt lakások, lakóterületek, erdőterületek égtek ki. Több mint 9000 tűz volt Portugáliában 2006 óta. Nos, ez a helyzet igen súlyos. Nem, hogy az okait kell feltárnunk, hanem meg kell próbálni megoldásokat is találni. Ehhez azonban megfelelő eszközökre van szükség, csak így lehet a tűzzel szemben felvenni a harcot. Szükség van arra is, hogy újra erdősítsük a korábbi kiégett területeket. Madeira rendkívüli következményeket kell, hogy elviseljen. A természeti katasztrófák voltak tavaszban, tavasszal, idén nyáron megint jelentős erdőtüzek söpörtek végig. Reméljük, hogy mindenki szolidáris lesz. Különösen az igen kemény madeirai ö, ö, időszakokat követően. Köszönöm szépen! Um, it does not give me any pleasure to know that as i stand here tonight in front of you ami engem illet, Írországban a gazdasági fejleményeket az EU figyelmesen követi, de ez engem nem nyugtat meg. Ma az írországi helyzet nagyon törékeny. Az emberek otthon, az én választókerületemben azt kérdezik, hogy hogyan következett ez be. Megmondom őszintén, hogy ez a kapzsiság miatt van. Örülök, hogy Almunia biztos eh, azon inzisztált, hogy eh, egy eh, angol-ír bankot zárjanak be, mert ez a bank az én országom jövőjét veszélyeztette. Ennek költsége 2 milliárd, aztán 5 milliárd, meg 10 milliárd, és lehet, hogy holnap már 30 milliárdba fog kerülni nekünk ez a bank. Ezt csak az Európai Központi Bank segítségével tudjuk megoldani, és otthon a politikai stabilitásra is szükség van, reméljük, hogy változás lesz e téren. Köszönöm. Kacsin úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A hét végén Szlovéniában nagyon nagy esők voltak, és óriási árvizek következtek be, nagy gazdasági kár. A folyók kiléptek medrükből, és száz éves rekordot döntöttek meg. Nagyon sok áldozat volt, sokan megfulladtak az autójukban. Még Ljubljanában is több mint 1200 lakást még mindig víz borít el, vagy elárasztott a víz, és az infrastruktúrát is ez komolyan érintette. Kis ország vagyunk, de a következmények ahhoz a katasztrófához hasonlíthatók, amelyek néhány közép-európai országban következtek be az év elején. Szerettem volna ezt elmondani önöknek, mert szerintem itt az EP-ben ezekkel a következményekkel foglalkoznunk kell. Köszönöm, hogy felhívta erre a figyelmünket. Szondegárd úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr! Legutóbbi plenáris ülésünk óta több mint 50 kurd törökországi polgármester megkapta a végleges ítéletét. Ezek a polgármesterek mit is tettek? Mindössze egy nyílt levelet intéztek az akkori Dán miniszterelnökhöz, és egyszerűen abszurd a helyzet ebben az országban, amely egyébként uniós jelölt állam, hogy megbüntetnek állampolgárokat azért, mert egy Európai Uniós tagállam miniszterelnökihez írnak egy levelet. Október másodikán 100 50 politikus és ügyvéd kerül a török bíróságok elé, többek között Ötömír, aki egyben elnöke az EOD szervezetnek is, amelyik az emberi jogokat védi és ö, ö, életfogytig tartó börtönbüntetést kockáztatnak. Fontos, hogy az Európai Parlament jelen legyen, és ezt a tárgyalást nyomon kövesse. Zaborszka asszony következik tisztelt elnök úr tisztelt biztos úr! a romáknak a deportálása franciaországból nem talált megfelelő megoldást, és egyszerűen kiszorítják a városokból a, hon, a lakással nem rendelkezőket. A romák egyszerűen kirekesztettek, nagyon nagy szegénységben élnek, szolidaritásra van szükségük, támogatásunkra anyák, kisgyerekekkel, idősek, olyanok, akik elszigeteltek vannak, és elszigeteltek, és olyan helyzetben vannak, hogy nem tudják magukat ellátni. Nem megoldás. Ez ez nem egyéni probléma, hanem egyszerűen közösségként, gondoskodó közösségnek kell lennünk, és meg kell találnunk azokat a módszereket, amelyek minél több önkéntest is bevon ezen szociálisan függő személyek támogatásába. Keressük meg ezeket, hogy kikerüljünk ebből az ördögi körből. Köszönöm. Linkovics asszony egy percben Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Amikor az országon parlamentje elutasította azt a módosítást, hogy betiltsanak mindenféle erőszakformát a gyermekek ellen, a testi fenyítést, akkor elmondhatjuk, hogy a társadalmunk még mindig nem toleráns a legfiatalabb gyerekekkel, viszont azt is láttuk, hogy amikor sürgősen szükséges van arra, hogy a gyermekek védelmét megsürgessük, akkor nálunk még a fenékre ütést még mindig kulturális örökségnek, hagyománynak tekintik, és én ezzel nem értek együtt, mert ez a vélemény nem jogos. Az erőszak veszélyezteti a gyermekek fizikai és lelki fejlődését. A gyermekek a társadalom legsérülékenyebb tagjai. Éppen ezért felhívom a bizottságot és a tanás, hogy foglalkozzon ezzel az ügyel, és kötelező érvényű normákat vezessen be az összes tagállamban. Dolgozzanak együtt a tagállamokkal azért, hogy megakadályozzák a gyermekek elleni erőszakot. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Köszönöm szépen, ez olyan kezdeményezést, ami önök közül már sokan ismernek, de több támogatásra lenne szükség a mi részünkről. Az Európai Modelltanácsról van szó. Ezzel az európai fiatalok megismerhetnék az Európai Uniónak a működését, részt vehetnének értekezeteken, amelyek itt folynak Strasbourgban. Nagyon alacsony a választásokon a részvétel, ezért fontos, hogy amennyire lehetséges segítsük azokat, akik egyáltalán értek, érdeklődnek az európai integráció iránt. Hamarosan készül egy jelentés, az e, Fiatalok Európai Uniójáról, és jól lenne találkozni a képviselőikkel azért, hogy igazán bemutathassuk nekik a munkánkat. Szerintem jó lenne, hogyha sokan lennénk, e, akik támogatjuk ezt a kezdeményezést, ez fontos lenne a jövő Európája szempontjából. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Méla úr. Sr. Presidente, a decisão recente do Conselho de abrir... A tanács E, azon határozata, amelyen megkívánja nyitni az európai piacot a pakisztáni textiltermékek számára, ez rendkívüli problémát jelent számunkra. A textilipar országunk 20%-ának, országunk termelésének 20%-át adja, ami rendkívül jelentős, ugyanúgy, mint Németországnak, Franciaországnak vagy Olaszországnak a gépjárműipar. Ha a, ez azt jelenti, hogy mi közvetlenül a pakisztáni cégekkel kell, hogy konkuráljunk, bár a költségek egészen mások. A környezeti e, terhekkel kapcsolatos költségek Pakisztánban például gyakorlatilag nem léteznek. A nyersanyagoknál is vannak rendkívüli hátrányaink. Elnök úr, meg kell, hogy mondjam, hogy természetesen így nem fogunk tudni versenyképesek lenni. Így nem lehet dolgozni. Egyértelmű szabályokra van szükség, és határozottan, energikusan protestálok. És remélem, hogy az Európai Parlament a következő alkalommal ezeket a problémákat, a textilipar eh, problémáit eh, megtartja. Kutas úr a következő, köszönjük szépen. Európa Köszönöm szépen. A szociális Európa fontos eh, állomáshoz érkezett, mindenütt szigorúsági intézkedések vannak, és közben sztrájkok, az oktatás, a közlekedés terén Franciaországban, Görögországban, a szakszervezetések Romániában sztrájkolnak, és erre lehet számítani a következő hónapokban. Éppen ezért szerintem legyen célunk, mégpedig a gazdasági növekedés, de ezt kísérje a munkahelyteremtés a válságból való kikerülés, közös felelősség, és Európa lényege a szolidaritás legyen. Éppen ezért jobban támogatnunk kell azokat a tagállamokat, amelyeknek nehézségük van a válsággal kapcsolatosan azért, hogy ne legyenek nagy szakadékok a különböző tagállamok között, és fel kell mérni a szigorúsági takarékoskodási intézkedések hatását. Köszönöm, Fázson asszonyi a szó. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, dühös vagyok és csalódott. Ezt mondhatom, ezekkel a szavakkal élhetek, és a szlovénok is ezt mondták, amikor a posztok kiosztása megtörtént, mert Szlovénia kimaradt a kinevezések első köréből. 29 vezető posztra négy tagállam jelöltjei kerültek, és szerintem a fiatal új tagállamokban ez még talán több az ambíció, mint a régiekben. Az intézményekben a legfontosabb posztokat még mindig a régi tagállamok emberei töltik be. Szerintem ez rossz politika, nem figyelnek a fiatal tagállamokra, az új tagállamokra, és itt együtt kellene döntést hoznunk, ez kritika. Most nem lehet új izmusokat bevezetni, egységesnek kell lenni, és 27 ország egységes hangján kell szólnunk, nem lehetnek itt szakadékok. Mátul úri a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Újra és megint szabadkereskedelmi megállapodásról beszélünk Európai Uniós harmadik országok között Kolumbiával, és eh, Rubával való megállapodásról már beszéltünk, most Marokkóval kapcsolatosról szólnék. Mezőgazdasági fejezet is van ebben a megállapodásban, ahol a paradicsom kontingenseket emelték ez egész évre vonatkozóan. Az eddigi rendszer, az eddigi rendszerek azok családok voltak az Olaf vizsgálatai alapján is, és ez a megállapodás halált jelent a, az Antalúz a Kanári-szigeteken élő termelők számára. A bizottság nem maradhat tétlen, ezt a megállapodást nem javasolhatja nem maradhatnak konkrét intézkedések nélkül. Éppen ezért az a bejövő árak árainak rendszerét felül kell vizsgálni. Felszólítom a bizottságot arra, hogy haladék nélkül oldja meg ezt a problémát. Hogyha védeni kívánja a gazdákat, akkor tegyen valamit. Köszönöm szépen. Lisin úr nincs a helyén. Plam asszony. E- Tisztelt elnök úr, az a kérdés, amiről én szeretnék beszélni, az eh, eh, professzionalizmusról szól Romániában a 2009-es év elején voltak prefektusok és alprefektusok, akik leváltásra kerültek a kinevezéssel kapcsolatos döntéseknél azzal indokolták meg, hogy csak átmenetileg fogadták el ezt a, ezeket a beosztásokat, addig, amíg a versenyvizsgák le nem zajlanak. Aztán megszervezte a kormány ezeket a versenyvizsgákat, és október, 2009. E-, október elején nyilvánosságra hozták az eredményeket

Thank you. Köszönöm szépen. Maneszko nincs a helyén. Kukán óra következő. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Az Európai Unió bővítése továbbra is aktuális kérdés marad. Várhatóan Izland és Horvátország csatlakozik. Ezek olyan lépések, amelyek mindazokat bátorítják, akik az unió bővítését támogatják, és szeretnék, ha folytatódna a folyamat. Bátorítani fog ez más országokat is a Nyugat-Balkán térségben, különösen manapság, a jelenlegi gazdasági válság, növekvő bizonytalanság közepette a régióban. Kompromisszumra jutott a közelmúltban Szerbia az EU országokkal egy állásfoglalást fogadtak el az ensz belül is Koszovó függetlenségéről. Ez megerősítette az Európai Unió lehetőségét, hogy a régió égető kérdéseit, különösen e régió égető kérdéseit megoldja, illetve segítsen abban. Az Európai Unió úgy határozott, hogy részt vesz a szerb-koszovói párbeszédben is. Ez meghatározza az EU külpolitikájának hitelességét. Köszönöm szépen. Valenza úr a következő. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány szót mondani a burmai katonai huntáról, amely laureatka przyznawanej przez naszą Izbę Nagrody Sacharowa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 nagyon, nagyon sajnálom, Valeszna úr, angol tolmácsolást nem kapunk. Kérem, kezdje talán előről, a rendszer újra feláll. Please carry on. Would you like me to uh, start over? From... Kezdjem akkor újra. Igen, uh, Valesza úr, legyen szíves. Köszönöm szépen, hogy megkapom a lehetőséget, elnök úr. Néhány szót a burmai hunta ellenében szeretnék mondani. A választói bizottság ellen, amely kijelentette, hogy feloszlatják a Nemzeti Demokrácia és kile más demokratikus pártot. Aung San Suu Kyi asszony vezette Nemzeti Demokrata Liga vezetője, a parlament Szaharov díjasa. A hunta és az ellenzék között áll, és már 2000-ben is tárgyalásokban vett részt arról, hogy a hunta visszavonuljon a politikából, akkor sajnos sikertelenül. A novemberi választások le, az első olyan választás lesz, amelyen Aung San Suu Kyi házi őrizetbe került. A parlament fel kell, hogy szólaljon a katonai rendszer és a hunta ellen, hiszen sértik az emberi jogokat, nem figyelnek, nem tisztelik az alapvető szabadságjogokat. Köszönöm szépen, Luhán úr a következő. Tisztelt elnök úr! A, az Európai Unió 2020-as stratégiája az oktatásra és a kompetenciák kifejlesztésére tesz fejezi a hangsúlyt a szociális kohézió és területi kohézió fő célkitűzés éppen azért, hogy az oktatást és a kompetenciákat tudjuk fejleszteni a helyi és regionális fejlődés keretében. Így minden régió előtérbe kerülhet és biztosíthatja a regionális elemeket is a szakképzésben. Vannak bizonyos szakmák, amelyek csak egyes régiókban találhatók meg, és eltűnőben vannak, éppen azért, mert már nem szerepelnek a nemzeti oktatási tervekben. Ez igaz az helyi emberi erőforrásra is, mert ez is végül a történelembe nyúlik vissza, és a szájhagyomány útján terjedő történelem is nagyon fontos. Ezért fontos finanszírozni ezt a területet, hogy a regiók részt tudjanak venni a szakképzésben. Az európai pénzalapok itten szerepet játszhatnak, mert ha nem, akkor bizonyos szakmák örökre el fognak veszni. Köszönöm, és végezetül. Obrigada, Presidente